ennyire örülnek. Nos, akkor térjünk is rá a szavazásra. Kezdjük először is Göringer asszony jelentésével. Tehát az egyszerűsített eljárási szabályzat 138-as cikke szerint fogunk szavazni Geringer asszony jelentéséről név szerint. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Elfogadtuk, gratulálok Geringer asszonynak. Következik a BINEV jelentés. Továbbra is a 138-as cikk szerint szavazunk, tehát az egyszerűsített eljárásban, tehát szavazásra felteszem, név szerinti szavazásra a BINEV jelentést, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva gratulálunk. És következik megint az egyszerűsített eljárás szerint Winkler képviselő jelentése. Név szerint szavazunk megint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is, gratulálunk tehát Winkler képviselőnek. Következik a Hübner jelentés. Továbbra is az egyszerűsített eljárás szerint járunk el. Név szerinti szavazásra felteszem ezt a jelentést, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Hübner asszonynak a munkája. Az kikért szót, tessék parancsolni. Nem működik a szavazógépen, mondja a képviselő asszony. Igen, akkor rögtön megnézzük, ellenőrizzük. Tehát rögtön jönnek itt a szolgálatok, és megnézik. A sorján jelentés következik, egyszerűsített eljárásban szavazunk, megnyitom tehát a szavazást, és mondom, hogy minősített többségre van szükség, tehát megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Nagy többség mellette szavazott, tehát gratulálunk Súrján úrnak. És következik a rabkai jelentés. Ucpasztis kolléga kért szót, megadom neki a szót. Tessék parancsolni. gerbiami kolegos prieš mane vyksta politinis puolimas pranešėjas meluoja kad nepateikė įrodymų. E, mert azt ö, e, olvasok itt, hogy nincs megfelelő bizonyíték, legalábbis a jelentés ezt ö, e, tartalmazza. Politikai ö, támadásnak vagyok a, a, az áldozata, és a biztonsági szolgálatok Litvániában, még egyszer mondom, éjszaka rám támadtak, tájföldre végül el, tájföldre elmehettem, Indonéziába elmehettem, és szerettem volna most felhívni a figyelmüket erre a, egyfajta játékra, amely megkezdődött, meg félbeszakították. Kedves kolléga, nagyon kivéletesen adtam meg önnek a szót, és azt kérném, hogy fejezze be, a felszólását már a bizottságban megtehette. Tehát kérem, hogy fejezze be. Nem beszéltem erről a szakbizottságban, mert nem kaptam felszólalási időt. Nem tudtam kommentálni ezt a döntést. Szinte Sztálin időket érez jó, köszönöm szépen, térjünk rá a szavazásra. Név szerint szavazunk, emelj, vagyis emeljük fel a kezünket, tehát készfeltartásra ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? A jelentést elfogadtuk. A következő Jakolino jelentés Tehát a Japán és az EU közötti megállapodásról van szó. Jakolino úrnak, az előadónak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, csak két mondat biztosítok mindenkit arról, hogy, ez, hogy rövid leszek. Ez az első ilyen megállapodás Japán és az EU között szimbolikus értéke is van. Nagyon fontos megállapodás. Most abban a pillanatban vagyunk, hogy végre a szervezetbűnözés ellen közösen tudjuk felvenni a küzdelmet. Mostani megállapodás lehetővé teszi, hogy a várakozásoknak meg tudunk felelni. Tehát ez nyilvánvalóan jóvá kell, hogy hagyjuk. Ez a megállapodás egy gyakorlati lépés, az eddigi várakozásoknak megfelelően modernizálja a az igazságosságát. A kétoldalú kapcsolatokban ez egy nagyon komoly erőlelépés. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr. Akkor felteszem szavazásra a jelentést. Készfeltartással kérem mellette. Ellene. Tartózkodás. A jelentést elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok a jelentéstevőnek. Következik a Lechner jelentés. A cégnyilvántartások összekapcsolása készfeltartásra teszem, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó köszönöm. A következő a Stötter jelentés az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárása, és az előadó asszonynak megadom a szót. Brevemente. Röviden kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégáknak szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy micsoda történelmi pillanatot élünk most, amikor szavazunk, hiszen parlamentként mi kezdeményeztünk annak érdekében, hogy zöld munkahelyek teremtődjenek, és végre fenntartható foglalkoztatás és jó munkahelyeket teremthetünk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példa és az USA nyomdokaiba léphetünk, hiszen az ökológiai változtatással új munkahelyeket tudunk teremteni, és meg tudjuk őrizni a régieket. Hat szakbizottsága ennek a parlamentnek dolgozott ezen a jelentésen, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, minden jelentéstevőnek, és minden témafelelősnek is, minden árnyékjelentéstevőnek is. A belga soros elnökség már korábban is jelezte, hogy a parlamentnek ezen kezdeményezését felkarolja, támogatja, a tanács elé viszi, annak érdekében, hogy a decemberi következtetések között már határozatként szerepelhessenek. A parlament kezdeményezése mindenképpen jövőorientált, és köszönöm a türelmüket. Grazie. Köszönöm szépen, tehát akkor szavazzunk. Készfeltartással kérem mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok a képviselőnek, és rátérünk a Traskowski jelentésre. Az EU és Svájc közötti kapcsolatok, a belső piac teljes megvalósításának akadályi, az előadó kap szót, de megkérem, hogy legyen szíves nagyon-nagyon röviden. nem működik. Köszönöm szépen, elnök úr, csak szerettem volna a belső piaci bizottság Martin Harbour segítségét, mert ő vállalta a vezető szerepet, és az jelentéstevőknek is szeretném megköszönni a munkáját. Nagyon kiválóan dolgoztak. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a képviselőnek, és akkor térjünk is rá a szavazásra, a kézfeltartásra, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nagy többséggel elfogadtuk, tehát gratulálok Traszkowski úrnak. Következik a zába idegen jelentés az EU és Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékáról vizsgáljuk meg ezt a javaslatot. A bizottság az INTA módosító javaslatairól együtt szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk a módosító indítványokat a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről, tehát most akkor az így módosított javaslatról szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig megadom a szabályok szerint a szót az előadónak. Kérem, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A szabadkereskedelmi megállapodás az EU és Korea között mindkét fél számára az ipar tekintetében nagyon jó kilátásokat biztosít. Annak érdekében azonban, hogy a negatív hatásokat az Európai Uniós gazdaságra meg kizárhassuk, szükség van a védzáradékra. Úgyhogy eljött az idő, hogy a parlament a módosítókkal kapcsolatban megnyilatkozzon 27-en szavaztak mellette, egy tartózkodással júniusban az Intában megszületett a döntés. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos esemény volt ez a szavazás a végzáradékkal kapcsolatban. Az 57-es cikk értelmében a jogalkotási dokumentummal az októberi második plenárisig kell majd várnunk, addigra talán az első olvasatban is meg tudunk állapodni, hiszen meg vagyunk arról győződve, hogy erre van lehetőség. Azonban ehhez egyértelmű üzeneteket kell közvetítenünk a frakciók felé. És ezért nagyon lényeges, hogy az egész Európai Parlament a módosítók teljes csomagját támogassa. Köszönöm. Köszönöm, nagyon világos az ön javaslat. Most az Európai Bizottság képviselőjének eh, adom meg a szót. Tessék parancsolni. Ahogy hallottuk már tegnap a bizottság részéről, az Európai Bizottság üdvözli a, üdvözli a gyümölcsköző együttműködést, a módosító indítványokat, és az önök véleményeit szeretnénk elérni az első olvasatban egy megállapodást a következő, szeptember 22-ére időzítettük a következő ilyen találkozást. Az első az már augusztus 30-án volt. A trialógusok tehát betöltik a szerepüket. Az Európai Bizottság kifejezi a véleményét, kötelezettségeket is vállal, hogyha szükséges az első olvasatban a szavazásnál. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, tehát akkor térjünk rá a szavazásra, az előadó javaslatára, ki van mellette, készfeltartással ellene, tartózkodás, akkor a javaslatot elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok, jön a Bové jelentés, a tisztességes jövedelem a gazdáknak címet viseli ez. Nos, tehát akkor ezt a javaslatot vizsgáljuk. Az egyes módosító indítvány, készfeltartással szavazunk, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt az egyes módosító indítványt nem fogadtuk el. Tehát akkor felteszem szavazásra a hatos bekezdést, külön szavazunk, ki van mellette? ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt nem fogadtuk el. Tízes bekezdés, két részben szavazunk megint. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as bekezdés következik. Tiltakozás jó, akkor ellenőrizzük a 10-es bekezdés második részét, megnyitom a szavazást, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát most nekem lett igazam, elfogadtok. Úgyhogy menjünk tovább. 13-as bekezdés, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Ezt nem fogadtuk el. Kostinger képviselő szóbeli módosítót nyújt be a 21-es bekezdéshez. Ha itt van, megadom neki a szót. Tessék parancsolni. Um Kérem, hogy a 21-es paragrafusba a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vegyenek fel egy kiegészítést. A szöveg angolul így hangzik. Köszönöm szépen. Van-e erre vonatkozóan ellenvetése valakinek? Szóbeli módosításra vonatkozóan én nem látok senkit, aki az ellenvetését fejezné ki, tehát akkor haladjunk tovább a 21-es bekezdést népszerinti szavazással fogjuk venni, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A 21-es bekezdést jóvá hagytuk, a 24-es következik, két részben szavazunk. Az első rész mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 25-ös bekezdés, külön szavazunk, mellette ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 33-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es, ki van mellette, mell ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 esben három részben, első rész mellette, Elnézést kérek, elnézést kérek, itt név szerint kellene szavaznunk? Akkor igen, megnyitom tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. Az első részt elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A második részt is elfogadtuk, a harmadik részt megnyitom. Lezárom a szavazást. A harmadik részt is elfogadtuk. 38-as bekezdés következik két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 41-es bekezdés következik mellette, ellene, tartózkodás, ezt nem fogadtuk el. 42-es, két részben, első rész. Nos, tehát akkor megnyitom a 41-esről a szavazást. Bocsánat, tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 42-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Má- Második része a 47-esnek, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt nem fogadtuk el. 54-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ezt nem fogadtuk el. 60-as bekezdés következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás, ezt nem fogadtuk el. Ellenőrizzük, rendben van. A 64-es bekezdésre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A preambulum bekezdés, el preambulum bekezdés következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. M preambulum bekezdés mellette? Ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most tehát szavazzunk az egész szövegről, a szakbizottsági szövegről így egészében, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is, és gratulálok, köszönöm szépen a munkát!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 akkor most ezt a javaslatot az egészében, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok Portas képviselőnek, és már is rátérünk a CVIFKA jelentésre. A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása címmel. Tehát térjünk rá az egyes módosító indítványra, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt nem fogadtuk el. Akkor az illetékes szakbizottság jelentését felteszem szabadása mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Gratulálunk Cvivka kollégának, és következik a Párvanova jelentés. A kettes bekezdésről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. A kilences bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt nem fogadtuk el. 11-es bekezdés. Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, akkor megnyitom a szavazást, ellenőrizzük ezt az utóbbit. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as bekezdés következik első rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H preambul bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, I bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L mellette ellene be, tartózkodás elfogadtuk, következik az O bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. S, S első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Még a második rész hiányzik, elnézést kérek, tehát a S második része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát akkor most a javaslatról egészében szavazzunk, ki van mellette, ellene, Elfogadtuk, Pervanov asszonynak gratulálok, és következik a Pietikainen jelentés. Az ötös bekezdés mellett ki van. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes bekezdés két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 28-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 33-as bekezdés, 7-es albekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös két részben első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most akkor szavazunk az egész jelentés szövegről így egyben. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk tehát Piatikainen a képviselőnek, és a Lokegárd jelentés következik. Az egyes módosítóról szavazunk, ki van mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Szavazhatunk a szövegről egészében. Igen, szavazhatunk a szövegről egészében? Nem, azt mondják a szolgálatok, hogy nincsen erre szükség. Ezzel befejeztük. Köszönöm szépen az együttműködésüket, mondja az elnök úr. És most a szavaz, szavazat magyarázatok következnek. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, aki ebédelni megy.